Ladies and gentlemen, can I... Én is uraim. A közlekedés idegenforgalmi bizottság ülését eh, megkezdenénk. Mielőtt azonban elfogadnánk a napirend tervezetet, egy bejelentés lenne, méghozzá egy szomorú bejelentés. nem olyan régen tudomásunkra jutott Urokra Bartle Ranson, aki a svéd nagykövet helyettes volt, és a soros elnökségben is részt vett, november 5-én elhunyt. Sajnos rákos volt. ha megengedik, szeretnék a svéd közlekedési miniszternek egy levelet írni a közlekedési bizottság nevében, hogy együttérzésünket kifejezzük Larson asszony elhunyta alkalmával, és megkérjük, hogy ezt a családjának továbbítsák. Ha egyet értenek ezzel, akkor ezen a héten megírom ezt a levelet és elküldöm. Rendben van? Köszönöm szépen. Most akkor nézzük a feladatainkat. A yeah, napirend tervezetet kellene elfogadni, ezzel kapcsolatban van-e valakinek megjegyzése? Ha nincsen, akkor elfogadottnak nyilvánítom. Azután a 2009. október 5-i, 6 ülés jegyzőkönyvének az elfogadása következik. Ezt elfogadjuk? Köszönöm szépen. A következő napi rendi pont eszmecsere a bizottsággal a légi utasok jogainak végrehajtásáról. A bizottság nevében ennek a területnek az igazgatója van jelen, és ön megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Mint tudják, a bizottság intenzíven foglalkozott a légi utasoknak a jogaival az utóbbi időben. Tudjuk, hogy a közlekedési ágazatban, a légi közlekedési ágazatban piacnyitásra került sor, méghozzá útörő szerepet játszottak ebben. 400 e, légitársaság járatai repülnek e, a világban, és 738 millió utast szállítanak. A légi utasok jogait illetően szintén úttörő szerepet játszott a légi közlekedés abban, hogy megnyissa az utat a más közlekedési módok számára is. December 3-án a vasúti utasoknak a jogai hatályba léptek, október 9-én a tanács politikai megállapodásra jutott a belső vízi utak szabályozását illetően, és reméljük, hogy követi mindezeket egy másik közlekedési megalapodás december 17-én a tanácsban. Ez pedig a távolsági buszon utazó utasoknak a jogaival foglalkozik. Először is a légiközlekedési utasok kérdésével szeretnék foglalkozni. Az adatokat az utasok számával kell összehasonlítani, és a légitársaságok számával. Több panaszt nyújtottak be az utasok, és ezeknek a száma egyre inkább növekedett, és a Europe Direct 553 kérdést kapott a 2004-es 261-es szabályzat alapján. Ugyanakkor a utasok jogainak a végrehajtása a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik. A nemzeti végrehajtó hatóságok amelyeket kijelöltek arra, hogy alkalmazzák a, szabály, a rendeletet, évente körülbelül 50 ezer panaszt kapnak, reklamációt, ez tavalyi szám. Elsősorban a 261 per 2004-es rendelettel kapcsolatban. Elsősorban, mint mondtam, a nemzeti hatáságok hatáskörébe tartoznak, ezek, tartozik ezeknek a kérdéseknek a rendezése, de a bizottság nem vállal épp ezért aktív szerepelt. általában a nemzeti hatóságokkal, végrehajtó hatóságokkal tartanak találkozókat, nem csak azért, hogy lássák, hogy megfelelően vezetik-e be ezeket a szabályokat, hanem azért, hogy egyformán teszik -e ezt az EU-ban. Mind kétoldali, mind több oldalú találkozók voltak a különböző hatóságokkal, és két eh, konferenciát is szerveztünk a 261-es rendelettel kapcsolatban, és jövő év elején egy újabb ilyen konferenciát is tervezünk. Közben egy eh, eh, újabb találkozó is lesz a nemzeti végrehajtó hatóságokkal november 23-án, hogy megnézzük, hogy az 1107-es 2006-os rendelettel kapcsolatban milyen helyzet a végrehajtásnak, és pedig hogy a mobil, azt illetően, hogy mennyire tudják az utasok felhasználni a mobilitást. Ezen kívül egy tavaly márciusban egy felmérést is indítottunk Tajani elnök úr segítségével, aki minden olyan eseménynek az adatait összegyűjti, amely a légiszállítás csomagjainak az elveszését és a többit vizsgálja. E, az adatok azt bizonyítják, hogy abszolút számokban valóban jelentés problémáról van szó, és ezzel foglalkozni kell. A számok szerint, az adatok szerint a késlekedő csomagok száma 4,6 millió volt 2008. januárja és 2008. októberek között, tehát 10 hónapos időszakot vizsgáltunk. Ezen kívül három tanulmány is folyik. Az egyik a 261-es rendeletnek a végrehajtását illetően, a másik pedig az 1107-es rendelet végrehajtását illetően. Ne felejtsük el, hogy eh, nincsen jelentési kötelezettség ezekkel a rendeletekkel kapcsolatban, tehát ezek a tanulmányok fogják igazából a, megrajzolni eh, azt, hogy hogyan hajtják végre ezeket a rendeleteket. A harmadik tanulmány a szankciók nemzeti rendszerével foglalkozik, tehát azt vizsgáljuk, hogy az 1107-es rendelettel kapcsolatban eh, milyen szankciókat alkalmaznak a különböző tagállamok. Ezen kívül egy érvekkel alátámasztott vizsgálatot is folytattunk, és egy új tanulmányt is kezdünk, elindítunk a csomagokkal kapcsolatban. Utána pedig egy nyilvános konzultáció is lesz a e, légiutasok jogaival kapcsolatban, és mindez a három e, utasjogi rendelettel foglalkozik, ezen kívül a csomagokkal kapcsolatos eseményekkel is. Az érdekelt felek és az intézmények aktív szerepét várjuk, és nyilvánvalóan a parlament, az Európai Parlament segítsége is nagyon fontos lenne ebből a szempontból. 2010 elején a bizottság a konzultációk eredményeit összefoglalja majd, és, mint ahogy mondtam, egy konferencián fogjuk ezeket bemutatni. Végül pedig mint ez az input, tehát a konzultáció eredménye és a most folyó tanulmányok fogják az alapját adni a 2010-es bizottsági közleménynek, amely egyrészt azzal foglalkozik, hogy a meglévő jogszabályokat mennyire, milyen jó minőségben hajtják végre. Ezen kívül kiértékeljük azt, hogy további lépésekre valóban szükség van-e. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. A néppárt részéről Givére asszony. Köszönöm szépen, hogy áttekintette a légi utasok jogainak a képét. A parlamenti kollégák részéről megkaptam azokat a panaszokat, amelyeket olyan utasok küldtek, amelyeknek például, akiknek számára megtagadták a felszállást, tehát nem biztosították az európai jogszabályok által biztosított jogokat és a 261 per 2400 rendelet ezeket a jogokat biztosítja. Ugyanakkor ugyan változott globálisan az utasoknak a joga, de nagyon sokszor nem ez a helyzet, és rosszul alkalmazzák ezeket a rendelkezéseket. Vannak olyan tagállamok és illetékes hatóságok, akik az európai jogszabályokat nem tartatják tiszteletben. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a különböző légitársaságoknak az alkalmazottai nem megfelelően alkalmazzák ezeket a szabályokat, ugyanis nem ismerik általában az európai jogszabályokat, amely a légiutasok jog, légiutasokat illeti. Ezt a problémát nagyon sok utas a saját bőrén tapasztalja. A kérdésem az, hogy mit tesz a bizottság azért, hogy jobban informálja ezeket az utasokat, és foglalkozzanak velük a repülőtereken? Úgy tűnik számomra, hogy a 2004-es rendelet nem fedi le mindegyik helyzetet. Például egy olyan esetben, akinek átprogramozzák a, az, az útját, vagy pedig amikor két különböző légitársasággal utazik egy utas, és hogyha az első késik, és ezért nem éri el a másokat, akkor a szállását például biztosítani kelleni az elsőnek, és a mások megint csak mossa kezeit, mert nem felelős érte. Tehát itt egy jogi héz, joghézak van, és erről tenni kell. Köszönöm. Thank you, Mrs. Deverak. Mr. Köszönöm, Deverak úr. A Kedraui úr következik, szociáldemokrata. Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen Hög asszonynak is, hogy egy kicsit bennünket az utasok jogairól szóló dossziéba, utalt arra, hogy nagyon sok panasz érkezik a utasok jogaival kapcsolatban 50 ezer ilyen panasz érkezik be a nemzeti hatóságokhoz. Ez óriási adat, és ez egy problémára is utal már és különböző szinten lehet látni a problémákat. Első dolog az az, hogy hogyan gyűjtjük be ezeket a panaszokat. Úgy gondolom, hogy vannak általános adatok, de szerintem a bizottság nem rendelkezik megfelelő áttekintéssel arról, hogy milyen panaszok érkeznek be, mivel ezek a nemzeti hatóságokhoz érkeznek be, nem igazán tudjuk azt, hogy milyen panaszok ezek, és nem tudjuk a megfelelő következtetést levonni. Úgy gondolom, hogy jobban kellene megszerveznünk a panaszok begyűjtését, lehető sokkal központosítottabb módon annak érdekében, hogy ebből tanulhassunk is. Azt is szeretném megkérdezni, hogy vannak, előfordul-e az, hogy bizonyos országban több panaszt nyújtana be, mint más országokban. A második probléma az már magához a jogszabályhoz kötődik ez a, azt láthatjuk néha, hogy nem megfelelően használják ki a lehetőségeket, illetve a különböző lehetőségeket arra használják fel, hogy kibújjanak az előírások alól a repülőtársaságok, ezért úgy gondolom, hogy itt a jogszabályokat sokkal szigorúbbá kellene tennünk. Utolsó pontként szeretném azt megkérdezni a bizottságtól, hogy mikor fogunk teljes áttekintést kapni a különböző szabályok alkalmazásáról, azokról, amelyek a, az utasok jogaihoz kötődik. Nagyon fontos az, hogy mindent egyszerre lássunk, hogy megnézzük azt, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket Európában még nem szabályoztunk. Itt utaltak a csomagokkal kapcsolatos gondokra. Lehet, hogy más dolgokat is kiszűrhetnénk még a panaszokból, amelyeken dolgoznunk kellene az elkövetkező években. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Cadray. Köszönöm, Alkadrói úr. Hannes Plasár asszony. Ade. Um, na, ik ga niks nieuws Köszönöm szépen, nem fogok semmi újat eh, elmondani, mert már a kollégák már utaltak ezekre. Én is minden héten kapok eh, panaszokat a különböző repülőtársakkal kapcsolatban. Persze nem mindig van az utasoknak igazuk, de mégis azt láthattam, hogy eh, elég sok esetben jogos a panaszuk. Vannak gondok a jelenlegi, jelenlegi jogszabályokkal, nem megfelelően alkalmazzák a szabályokat. A dokumentum, amelyet kaptunk a bizottságtól, ott láthatunk bizonyos definíciókat, de ha jól értettem a bizottságot, akkor ezek a dokumentumok nem érték el azt a célt, hogy visszaszorítsák a panaszok számát az utasok jogaival kapcsolatban. 2010-ben fogják majd kiadni az ajánlást a bizottság részéről. Ez egy vég nélküli folyamat lesz, de összességében a bizottság igazából nem mondott semmilyen újat nekünk. Definíciókról beszélnek, hogy miért jönnek létre ezek a hiányosságok, de én igazából azt szeretem, hogyha a bizottság sokkal hamarabb cselekedne, és nem csak várna a különböző kutatások eredményeire, tanulmányok eredményeire. Van egy konkrét eset is, ez az Ibéria repülőtársággal esett meg, nem csak egyen, hanem többel, akik, akik nem kaptak kártérítést a késdelem miatt. Nem hiszem, hogy nekik is arra kellene várniuk, hogy most a bizottság majd megtudja a különböző tanulmányok eredményeit. Thank you. Köszönöm. Lichtenberger asszony, zöldek képviseletében. Ja, um, herzlichen Dank. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a jelentést. Már épp ideje volt ennek, hogy ezt meghallgathassuk, és szükséges is ez, mert meg kell állapítanunk azt, hogy az utasok jogait nem sikerült úgy javítanunk, ahogy ezt kellett volna. Én privát statisztikát folytatok, és megállapíthatom, hogy 17 alkalommal fordult az elő, hogy nem későn érkezett meg a csomagom, az egyik rekord az három hónap volt. Amikor elmentem panaszkodni a csomagom miatt, akkor azt láttam, nagyon sok embert zavar a bürokrácia, sokan panaszkodnak amiatt, hogy nem tartják be a légitársaságok az utasok jogait, és emiatt előfordul az, a bürokrácia miatt előfordul az, hogy be se nyújtják az utasok a panaszaikat. Például a kerekes székkel közlekedőknek is vannak gondjaik, amiatt, hogy csomagként kell feladni a kerekesszéket, amiatt rengeteg panaszt kapok, és gyakran már nem is panaszkodnak az emberek, mert attól félnek, hogy nem is fogja őket tovább szállítani már az adott légitársaság. Tehát attól félnek az emberek, hogy egyfajta fekete lista létezik a sok panasz benyújtó utasokról. Kaptam olyan, kaptam ilyen információkat az utasoktól. Formálisabb szinten az érdekelne engem, hogy mit tesznek a megtagadott fedélzetre lépés, megtagadott beszállás esetében, mit tesznek annak érdekében, hogy hogy itt valóban a panaszokat lehessen tökrözni, mert nagyon gyakran előfordul az, hogy sok utas inkább nem is nyújt be panaszt, mert nincs rá idejük. Kérem, ezt is foglalják bele a tanulmányban. Mindig azt hallhatom, hogy az emberek azt mondják, hogy nincs értelme panaszkodni. Én azt szeretném, hogyha megkapnánk ezeket a panaszokat, és valamit változtak kell a szabályokat is, mert túlságosan nagy felhajtással járnak, ezek sok időbe kerülnek. Ezen kívül mi a helyzet a tagállamokkal? Mit teszünk az ellen, hogy jól hajtsák végre ezeket a szabályokat? Hogyan lehet a különböző békeltetést végrehajtani? Hogyan lehet végrehajthatni az utasok jogait, akkor, hogyha bizonyos tagállamok esetében ez egyetlen nem működik, illetve bizonyos repülőtársaságnál ez egyetlen nem, működ, nem működik. Tehát mindenképpen a végrehajtásnál van probléma, mert úgy néz ki, hogy lassanként ez a jogszabály, mert egy úgynevezett halott jogszabály lesz, mert az Európai Unió nem tesz semmit sem a panaszokat illetően. Utolsó pont, az utasok jogait illetően ez a megfelelő árak feltüntetése. Az interneten még mindig vannak problémák, bizonyos légitársaságok mindig azt mondják, hogy 19 euró 99 lehet Londonban utazni, aztán kiderül, hogy a végén, hogyha mindent összeszámolunk, akkor már 100 euró jön ki. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen itt végrehajtási mechanizmusra van szükség, mert igazából az egész csak halott jogszabály marad, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlament nem tesz semmit ezen a területen. Az elmúlt években a légitársaságok az utasokat nem megfelelően kezelik, és szerintem ez hosszú távon nem fenntartható. Thank you. Köszönjük. Forster asszony. Köszönöm, elnök úr. Először is megköszönném a bizottságnak a válaszát és ők ugyan azt állították, hogy a 2004-es rendelet végrehajtásáról adnak egyfajta update-et, valójában statisztikát alig hallottunk, végrehajtási statisztikát. Igen, beszéltünk 737 millió utasról és 553 vizsgálatról, de mi egy vizsgálat, és mit jelent az, hogy kivizsgálás? Szó volt arról, hogy 50 ezer panaszt kapnak, megint nem tudok mit kezdeni a számmal. Nyilván én értem, hogy a bizottság nehezen szerzi be az információkat a tagállamoktól, mert vannak olyan tagállamok, amik jobban gyűjtik be az információkat, és vannak, amelyek kevésbé jól. A számokkal vagdalkozni nem sok értelme van. Mi bizottsági tagként azt szeretnénk tudni, hogy ténylegesen miről van itt szó. Van egy nagyon jó rendelet, amit 2004-ben meghoztunk. Teljesen nyilvánvaló, teljesen nyilvánvalóak az elvárásaink a légitársaságokkal szemben. És ennek ellenére azt tudjuk, hogy egyes légitársaságok már a rendelet hatályba lépése előtt is jó légitársaságok voltak, és szívesen repültek velük az emberek. Akkor Azonban, amikor ezt a rendeletet hoztuk, úgy gondoltuk, hogy vannak olyan légitársaságok, amelyek nem bánnak megfelelően az utasaikkal. Ezért született ez a rendelet. Úgy tűnik számomra, hogy eh, annak ellenére ismétlem, hogy valójában alig kaptunk eh, megfelelő adatokat a bizottságtól, tehát nem nagyon tudunk mit kezdeni azzal, amit hallottunk, de van egy olyan rendeletünk, amelyet nem megfelelően értelmeznek, amelyet nem megfelelően hajtanak végre, bár egyes légitársaságok jól végzik a dolgukat, vannak olyanok is, amelyek nem. Nyilván azokra a légiforgalmi társaságokra, légitársaságokra kell koncentrálnunk, amelyek rosszul bánnak az utasaikkal. Ez lenne az első megjegyzésem. Gyakorlatilag nincsen szükség hatalmas kalapácsra egy dió feltöréséhez. Természetesen ettől függetlenül meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan alakul, hogyan hajtják végre ezt a rendeletet, csak sokkal konstruktívabban kell hozzáállni. Lichtenberger asszonynak nagyon igaza van az árképzéssel kapcsolatban. Tudjuk, hogy a légitárságok nagy részének nagyon jó weblapja van rögtön kiderül, hogy mennyibe fog kerülni az utazás ára, még mielőtt egyáltalán a második oldalra e, megyünk. Valójában a probléma az, hogy vannak olyan légitársaságok is, ahol csak a 23. oldalon derül ki, hogy ténylegesen mennyibe kerül a repülőjegy ára. Tehát itt azért vannak nagyon komoly problémák, és komolyan tisztázni kell ezeket a dolgokat. Hadd e, javasoljam tehát azt, hogy a bizottság menjen vissza dolgozni, és gyűjtse össze az adatokat, tényleg tudjuk meg, hogy mi a helyzet, és annak fényében döntsük el, hogy szükség van-e újabb közleményre, újabb, rendeletre, vagy bármilyen más lépésre. Köszönöm. Köszönöm. Kósa úr. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt bizottság! Szeretném felhívni a figyelmet 50 millió emberre, akik fogyatékossággal élnek az Európai Unión belül. Az ő jogaik elvileg a rendelet szerint rendezve vannak az utazás folyamán. Ahogy eddig is hallatszott, nagyon sok probléma van. A fogyatékkal élők súlyos diszkriminációt szenvednek el, és rengeteg esélyegyenlőtlenséggel találkoznak utazásaik során. Az első kérdésem az, a bizottság mit kíván tenni annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők diszkriminációja megszűnjék, és egyenlő esélyeket kapjanak a repülőtereken és a légitársaságokkal szemben is. Én személy szerint a legnagyobb problémát abban látom, hogy a rendeletek értelmezése nem teljesen világos, teljesen másképpen értelmezik bizonyos légitársaságok. Egy jó példa erre, az egyik képviselőtársam már említette a kerekesszék problematikáját. A kerekesszék az önmagában nem csomag. Tehát ez is egy értelmezési kérdés. A légitársaság sima csomagként kezeli. És emiatt a fogyatékossággal élő személy kénytelen volt egy napig a segédeszköze nélkül létezni. Vagy pedig a rendelet kimondja azt, hogy bizonyos szempontból megtagadható egy mozgássérült beszállása a repülőgépbe. Erre való hivatkozással a spanyol légitársaság hat siket egyén beszállását megtiltotta, pedig ők nem voltak kerekesszékesek. Tehát ez ismét azt bizonyítja, hogy a fogalmak keverednek. Szeretném megkérdezni a tisztelt bizottságtól, hogy a fogalmak tisztázása érdekében milyen lépéseket szeretne tenni. Nagyon fontosnak tartom az, hogy amikor bármiféle módosítási szándékunk van a rendeletekre vonatkozóan, feltétlenül javasolt és szükségszerű a fogyatékosügyi szervezeteknek a bevonása, hiszen ők tudják a legpontosabban megmondani azt, hogy milyen igények vannak. Köszönjük szépen! Thank you, Mr. Kossa. Köszönöm szépen Kossa úrnak. Viké alelnök úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy egy rendelet tervezettel foglalkozik. Láthatják, hogy az panaszoknak a vizsgálata azok, az problémát jelent, mert némelyik nagyon súlyos. A kérdésem az, hogy tudjuk-e, hogy mely panaszokat kezelnek valóban eredménnyel, és nyomon követik-e ezeket, hogyha valaki panaszt tett. A másik pedig, hogy tudjuk-e, hogy hány panasz végződik a bíróságon. A harmadik kérdésem pedig a az, hogy milyen eszközök, kényszerítő eszközök vannak a bizottság kezében, hogy a rendeletet alkalmaztassa. Ugyanis a hozzászólások azt mutatják, hogy egyre finomítják a rendeletet, egyre több ez épp ezért a panasz, de úgy tűnik, hogy az üzemöltetőket mégsem tudják arra kényszeríteni, hogy végrehajtsák ezeket. Tehát, hogyha nem követjük a, a panaszokat, nem csak a számokat tudjuk, vagy pedig a bírósági ügyeket nem követjük, akkor nagyon nehéz tudni, hogy hogy csak elméleti szinten dolgozunk-e. Köszönöm. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich schließe an. Elnök úr, köszönöm szépen. Riké úr hozzászólásához csatlakoznék. Fontos számomra az, hogy eh, amit eh, rendeletekkel kapcsolatban meghatározunk az utasok jogaira vonatkozólag, azokat mindenképpen előre kell vinnünk, mert eh, fontos az, hogy ez elérjen valóban az állampolgárokhoz. Nagyon sok jogot meg lehetne valósítani, rengeteg rendelet van, de nem mindig eh, sikerül ezeket a jogokat megvalósítani azok számára, akik nem minden nap eh, repülnek. Tehát lehet, hogy el kellene azon gondolkodnunk, hogy ezeket a jogokat megfelelően kommunikáljuk, másodszorban pedig eh, arra is gondolnunk kell, hogy a választóink, a tagállamainkban nekik tudniuk kell azt, hogy milyen jogaik vannak. Úgy gondolom, hogy egy olyan tagállam van, Eh, ahol a jogaikat érvényesíthetik fogyasztói szervezeteken keresztül a választók, az utasok. Néha nagyon eh, nehéz valóban érvényesíteni ezeket a jogokat, mert nagyon sok költséggel jár ez az egyén számára. Tehát jó lenne az, hogyha ezeket a szabályokat úgy lehetne megvalósítani, hogy az emberek valóban élhessenek a jogaikkal. Úgy gondolom, hogy erre mindenképpen ügyelnünk kellene. Köszönöm. Thank you, Mrs. Zana. Can I... Köszönöm. És más nem jelentkezett felszólalásra, legalábbis én nem tudok róla. Hadd mondjam én is a bizottság képviselőinek, hogy e, köszönöm a hozzászólásokat, és hadd mondjam el innen az elnöki székből, hogy amit nem szeretnék, az az, hogy ez a parlament ahhoz ragaszkodjon, hogy olyan rendeleteket hozzunk, amely kevésbé biztonságosá teszi az utazást, mert jelenleg a légi közlekedés egy igen biztonságos közlekedési mód. Nem szeretném, ha a kapitányokra hárulna az a feladat, hogy mondjuk eldöntsék, hogy most repülnek a géppel, vagy pedig kifizetik a kártérítéseket, és ők pepecselnek mindenféle papírmunkával. E, mindenképpen természetesen a 261-es rendelet e, jó végrehajtása mindannyiunknak érdeke. Számomra teljesen nyilvánvaló, hogy az utasok nem jutnak megfelelő információhoz azzal kapcsolatban, hogy e, milyen jogaik vannak, amikor egy probléma jelentkezik, legyen az késés vagy árattörlés. Teljesen egyértelmű az is, hogy a légitársaságok dolgozói, különösen a földi személyzet nem tudja, hogy mik az ő kötelességeik a rendelet értelmében, amikor valami probléma előáll. Na most, hogy ez, ezt a problémát mi okozzuk-e azzal, hogy nem ragaszkodunk a jó szakkiképzéshez, vagy pedig a légitársaságok hibáztathatók, ez engem nem is érdekel. Engem csak az érdekel, hogy a földi kiszolgáló személyzet, illetve a földi személyzet tudja, hogy miről szól a rendelet és mik a kötelezettségeik. Tudom, hogy a csodákra várni kell, mert a földi személyzet az utolsó, aki egyáltalán megtudja, hogy egy járat késni fog. Gyakran az utasok előbb tudják. Eh, Foster eh, asszony, és én ezt eh, például a múlt héten Manchesterbe saját kárunkon megtapasztaltuk. Hát ez így van. A másik probléma, amivel foglalkoznunk kell, az a késések, a járatkésések problémája. Azt hiszem, Ennis Plesát asszony mondta azt, hogy arra van szükség, hogy megvizsgáljuk, hogy melyek a legtípusosabb E, panaszok e, a járattörlések, vagy a késések, a járatkésések. Szerintem a járatkésések lesznek a leggyakoribb panaszok, mert a járatkésésekhez kapcsolódnak e, azok a problémák, hogy most kap-e valamilyen kompenzációt, illetve kávét, vagy valami fajta jut-e élelmiszerhez, ami a kötelezettségként elő van írva a légitársaságnak másik probléma eh, az az, hogy meg kell vizsgálnunk azt is, hogy melyik légitársaságnál fordul ez elő leggyakrabban. A normális légitársaságoknál, a charter légitársaságoknál, vagy az alacsony költségű légitársaságoknál. Én erre tippelnék, de nem tudom. Vagy esetleg a regionális légitársaságoknál. Tehát eh, jó lenne tudnunk, Eh, ezeket az információkat, hogy előre tudjunk lépni, és eh, végre megtudjuk, hogy mik az okai a problémáknak. Hadd mondjam el azt is, hogy eh, a járat útvonalának a megváltoztatása is egy probléma, eh, csak a saját eh, járataikra hajlandók átcserélni a jegyet, tehát ha lemaradunk a járatról, akár az ő hibájukból, akkor csak a saját légitársaságuk következő járatait fogják eh, ajánlani nekünk cserére. Még akkor is, hogyha az SM Brussels például ezt csinálja, hogy ugyan az ő járatuk után egy órával megy Brüsszelbe egy másik járat, de csak a saját következő járatukra van hajlandóak a jegyet átcserélni, vagyis 5 órával későbbre. Tehát ezzel a problémával is foglalkoznunk kell, ezt is meg kell vizsgálni. Még két-három dologról beszélnék. Említették az árképzést és azt, hogy továbbra is azt hazudják nekünk, hogy Dublinba el lehet repülni egy euróért. Nem hiszem, hogy bárkinek valaha sikerült egy euróért Dublinba repülnie. Tehát ezt is meg kell vizsgálnunk. A másik kérdés az a biztosítás kérdése. Különösen most, amikor egyre inkább azt halljuk az idősek szervezeteitől, hogy nagyon nehezen jutnak kifizethető biztosításhoz. Akár amikor például nyaralni szeretnének menni, nem, nem kapnak biztosítást. Én egyébként már jó régóta tagja vagyok a parlamentnek, és azóta szeretném elérni, hogy egy társas utazásokról hozzunk egy új szabályt, és ezt kössük valamilyen formában össze a 261-essel. És természetesen Kósa úrnak és a többieknek is igazuk van, amikor a fogyatékkal élők problémáit felvetették. 2009-et írunk, majdnem 2010 van már. Hát nem borzalmas az, hogy embereknek megtiltják azt, hogy felszálljanak egy gépre, vagy bármilyen más közlekedési eszközre azért, mert valamilyen fogyatékosságuk van. Ez a viktoriánus korra jellemző lehetett, de azt gondolom, hogy 2010-ben teljesen elfogadhatatlan. És én hallottam olyan utasokról is, akiknek oxigénre van szükségük erre azt mondták ennek az utasnak, hogy hát ennek meg lesz a maga ára, egy pluszköltséget kell fizetni az oxigén maszkért, illetve a plusz oxigénért. Azt gondolom, hogy a kiskapukat be kell zárnunk. Nem szabad megengedni, hogy hivatkozzanak a rajtuk kívülálló okokra is. Itt nem arról van szó, hogy ha le esik a szárnya a gépnek, akkor az ne lenne rajtuk kívülálló ok. De fontos, és Foster asszony ezt mondta, hogy mi tényleg nem a jól működő légitársaságokat akarjuk vegzálni. Mi a rossz légitársaságokkal akarunk elszámolni. Ehhez pedig statisztikára van szükség, tényekre, számokra van szükség, annak érdekében, hogy végrehajtassuk ezt a rendeletet. Az önök felelőssége, kedves Európai Bizottság, hogy összegyűjtsék számunkra ezeket az adatokat. És aztán mi pedig majd megalkotjuk a jogszabályt, szerintem ezt elég jól csináljuk. De csak akkor leszünk erre képesek, hogyha önök összegyűjtik számunkra a tényeket és a számokat ha megmondják nekünk, hogy mire kell koncentrálnunk, koncentráljunk egyes tagállamokra, vagy koncentráljunk egyes légitársaságokra? Ez az önök feladata, hogy ezeket az adatokat összegyűjtsék, és aztán higgyenek nekünk, majd mi megfelelően kezeljük ezt a problémát. Akar a bizottság részéről válaszolni, asszonyom? Yes, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok a különböző megjegyzésekre válaszolni. Először is valóban még eh, nem áll elegendő le információ rendelkezésünkre, és pontosan ezért akarunk most egy információs kampányt elindítani, és ezzel kapcsolatban egy szerződést is kötni, és ez az, mind a különböző légitársasággal és az utasokkal fog foglalkozni, és reméljük ez javít majd a helyzeten. A rendelet által nem lefedett események, mint például amikor a különböző járatok nem kapcsolódnak egymáshoz megfelelően, vagy lekési az ember. Ezzel kapcsolatban is egy tájékoztatást kérünk, és ennek alapján a különböző tanulmányok eredményei alapján és a nyilvános konzultáció alapján megpróbáljuk ezt a rendeletet módosítani, hogy ezeket a kérdéseket is benne foglalják. Mint ahogy már mondtam, a rendelet jelentési kötelezettséget nem ír elő, és ez egy jelentős tényező, ugyanis ez okozza a legnagyobb problémát a megfelelő adatok összegyűjtésében, és pedig, hogy hogyan alkalmazzák ezt a rendeletet a különböző távolsági buszokkal kapcsolatban már belevettük a rendelettervezetbe a jelentési kötelezettséget, mert levontuk a tanulságokat az eseményekről. Aztán egy másik kérdés a panaszoknak a jellegével foglalkozik. A, az események legnagyobb csoportját a, a különböző járatoknak a törlése okozza ez 346 százalékát jelenti az összes panasznak. E, ezeket jelentik legalábbis be az Európai Szolgálatnak. A késéseket illetően 32,6%-ot e, találtunk a panaszok esetében. Hogyha megtagadják a felszállást, az 9,4%-ot jelent, és a csomagokkal kapcsolatos problémák eh, nem is olyan nagy 5,4%-át, eh, eh, a megkárosult 1,8%, és hogy késlekedik a csomag, az 1,3%-át jelenti a, csomag, a panaszoknak. Vannak olyan kérdések, amelyel kapcsolatban a bíróság majd remélhetőleg világosságot teremt a rendelet alkalmazását illetően már is van két határozat, amely a járatoknak a fogalmával foglalkozik, a másik pedig a rendkívüli körülményekkel. Ezeket azért említem, mert a műszaki késlekedés emlegette Lichtenberg kolléga. Tehát a bíróság világgásá tette, hogy ezek nem rendkívüli körülmények, ez itt a rendeletnek a normális rendelkezéseit kellene alkalmazni. A végrehajtást illetően először is meg szeretném ismételni, hogy a nemzeti végrehajtó hatóságoknak kell elsősorban alkalmazni a rendeletet. A tagállamoknak pedig biztosítani kell azt, hogy ezek a nemzeti hatóságok elvégzik a feladatukat az első szintjén ezeknek a testületeknek szankciókat lehet alkalmazni. És majdnem mindegyik tagállam már alkalmazott szankciókat a légitársaságokkal szemben. Aztán, ha azt tapasztaljuk, hogy ezek a hatóságok nem, tett, nem végzik el a feladatukat, akkor a bizottság akkor jogsértési eljárást indíthat a tagállam ellen. Ugyanakkor ezekben az esetekben bizonyítani kell azt, hogy, hogy nem végzik el ezek a hatóságok a munkájukat. Az ár átláthatóságot illetően, ezt Foster asszony és Lichtenberg úr is említette, ezt a 108 2008-as rendelet írja le, amely egy évvel ezelőtt lépett hatályba. Feltételezhetően javulni fog a helyzet, amikor ez a rendelet hatályba lép. Ugyanakkor vannak még olyan kérdések, amelyeket nem fed le ez a rendelet. Például a csomagokkal kapcsolatos ki plusz összegek, és ezzel kapcsolatban is majd elindítjuk a munkát. Nézzük a tényeket és az adatokat. Már mondtam, hogy most is folynak tanulmányok. Kettő az, az a Nemzeti Polgári, vagy a Nemzetközi Polgári Lepülési Hatóság tanulmánya, és ezzel kapcsolatban majd, majd később szolgáltatunk adatokat minden ezek tevékenységekkel kapcsolatban. A végrehajtás nem tökéletes, mint már mondtam. A nemzeti hatóságokkal együttműködtünk, hogy javítsunk a helyzeten, és mint már mondtam, szoros együttműködést folytattunk a tagállamok hatóságaival azért, hogy, közö, hogy egységes űrlapok legyenek a panaszoknak a benyújtására. Aztán azt a kérdést is megvilá, megvizsgáljuk, hogy a panaszokra is hasonló űrlapok legyenek, és bár az utasok közül nem mindenki örül annak, ahogy bánnak vele, de a légitársaságok ugyanakkor azt mondják, hogy a nemzeti hatóságok túlságosan szigorúak velük kapcsolatban. Tehát mind a két oldal panaszkodik bizonyos szempontból. Elnök úr, a bizottság minden tőle telhetőt megtesz a rendelkezésére álló források segítségével, és próbálunk javítani a helyzeten. Mint már a bevezető megjegyzéseimben mondtam, jövő évben egy közleményt fogunk kibocsátani amely az összegyűjtött információra, a tanulmányokra, a nyilvános konzultációkra, a nemzeti hatóságokkal való eszmecserével kapcsolatos eredményeket tartalmazza és remélhetőleg a meglévő és lehetőség szerint új rendszabályok ezeket rendezni fogják. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy van egy-két képviselő, aki szeretne még ehhez megjegyzéseket fűzni. Ha igen, akkor röviden. Hennes eh, Plasert asszony eh, kezdi először. Igen, gondoltam, hogy ez lesz, hogyha eh, lehetőséget biztosítunk, akkor nagyon sokan lesznek. Nagyon szépen köszönöm, hogy rövid leszek. Tudom, hogy az, a, a bizottság aktívan ö, működött közre, de ugye említettük a bírósági eseteket is, és hogyha mi olyan jogszabályokat hozunk, amely bírósági ügyekhez veszett, akkor miért nem lehetne olyanokat hozni, hogy ne, ne legyen mozgásszabadsága egyik félnek sem. Tehát olyan jogszabályokat kell hozni, amely nem vezet bírósági ügyekhez Elnök, én ezt megválaszolhatom. Szerintem csak az eredeti rendelkezések felvizelésével lehet jogokat biztosítani. Tehát én ezt már mondtam akkor, amikor erről szavaztunk, Foster asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hasznos lenne, hogy amikor ilyen kérdések megvitatására jön a bizottság, akkor talán előtte bejuthatna egy eh, jegyzéket, hogy milyen eh, kérdéseket fog érinteni, és eh, mi is akkor mondanánk, hogy milyen információt szeretnénk. Az elnök megjegyzését illetően, például amikor átszervezik, a, megváltoztatják a különböző utakat, és amikor azt mondja az utasnak, hogy e, nem az ő légitársaság a következő járat, e, szerintem ez egy nagyon fontos e, kérdés, de azt hiszem, hogy a légitársaság itt kihasználják azt, hogy milyen helyzetük van, és nem annak megfelelően járnak el, hogy a rendelet előírja. Sajnos a Brussels Airlines azon nem ilyen módon jár el. Lichtenberger asszony. Van egy kérdésem, és pedig elegendő-e, hogy csak egy közleményt adjanak be ezzel kapcsolatban? Ugyanis úgy látszik, hogy nincsenek adatok. Akkor bizottsági tanulmányokra van szükség, amelyeket a tagállamoktól kérnek. Szerintem ez nem elegendő. A közlekedést állandóan megvizsgáljuk, és azt mondjuk, hogy az Európai Unió nagyon aktív szerepet játszik ezen a területen. De ebben az esetben ez a közlemény, ez nem lesz elegendő, ez nagyon szegény képet fest az Európai Unióról. Tehát a kérdésem, hogy ne, nincsen többre szó, szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyértelmű, hogy vannak problémák, ezek nem új problémák, mert e, két évvel ezelőtt is beszéltünk a jogszabály módosításáról, és akkor azt mondtuk, hogy elemzünk majd különböző dolgokat. Én a bizottságtól mindenképpen azt várom, hogy cselekedjenek, ismerjük a problémákat, ismerjük a vitákat is erről, ezeket a kiskapukat be kell zárni, és szeretném azt is hangsúlyozni, hogy mindenképpen eh, adatokat kell eh, gyűjtenünk, most már igazi listáink vannak ezzel kapcsolatban, de igazából olyan eh, panaszok érdekelnének, amelyek a bizottsághoz érkeznek, de az az 50 ezer panasz, amely a tagállamokhoz érkezik be, azokról igazából semmit nem tudunk. Úgy gondolom, hogy ezzel tehát mindenképpen foglalkoznunk kell. Nos. Danke, Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Én is abból indulok ki, hogy persze szükség van a tanulmányokra, de mégis most már konkrét javaslatokat kell tennünk. Persze ez nem akadályozhat bennünket abban, hogy bizonyos dolgokat konkrétan megvizsgáljunk, de mégiscsak most már tennünk kell valamint. Nagyon fontos ez a téma, nagyon fontos összességében a utasok jogainak kérdése, és beszélhetünk arról, hogy vannak tudatosan rossz megvalósítása a jogszabályoknak, és ezekkel kell foglalkoznunk. Hutman, I, I think you can... Hiszem, Hutman asszony most talán látja, hogy nem nagyon örülnek a képviselők a jelenlegi rendeletnek, és most diplomatikusan fogalmaztam, és azt gondolom, hogy többet várnak önöktől, de Kósa úr kérdésére is valamit kell mondani, tehát a fogyatékkal élők speciális problémáiról. Visszadom a szót. Yes, thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Értelmezési problémákat illetően az e bíróság feladata az LK e törvényeknek az értelmezése. Tudjuk, hogy a rendelet tárgyalása során konstruktív kétértelmiséget találhatunk, ugyanis ezen szövegeknek a vita, szövegekkel kapcsolatos vita nagyon nehéz volt, és nem biztos, hogy az új viták a fogalmak tisztázására jobb eredményt fog, er, jobb szöveget fog eredményezni. A jogalkotó, ha a jogalkotók nem tudnak egyetérteni, akkor nem lesz ez világosabb. A bíróság ugyanakkor a fogalmak tisztázását illetően nagyon kiváló munkát végez, és ez a parlamentnek is kielégítőnek kell találnia. A kérdés, hogy a közlemény elegendő-e? Szerintem a közlemény jogalkotási javaslatokat fog tenni, de a bizottságban egy jobb jogalkotási programot szeretnénk végrehajtani, ehhez pedig megfelelő adatokra és információra van szükség azért, hogy hatásvizsgálatot tudjunk vizsgálni és előrelépni. Már elmagyaráztam, hogy az adatokkal kapcsolatban mi a gond. Ez a rendeletnek tudható be, rendelet gyengei pontjainak, de nehezen tudjuk meggyőzni a tagállamokat a munkacsoportokban, hogy a rendelettel kapcsolatban jelentsenek. Ezt ők administratív terhen, tehernek tekintik. Nyilvánvalóan a szövegben ezeket a rendelkezéseket meg kell tartani, de a szöveg, tehát a légiutasokkal kapcsolatos szöveggel nyilván kell valami változtatást tenni. Köszönöm. For the second time. Másodszorra tenném fel a kérdést, másodszor emlékeztetném a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos kérdésre. Are we really telling people with Tényleg a fogyatékkal élők és is ezt mond, akarjuk mondani, hogy jó lesz, mert megoldjuk a közleménnyel? Bizottság. Már mondtam, hogy a tanulmányok, amelyek konkrétan a jog, légiutasok jogaival. November 23-át is említettem, ahol a 27 tagállam nemzeti hatóságai részt vesznek, és az utasok jogaival foglalkozik majd a jövő évi közlemény, és ott megvizsgáljuk, hogy vannak-e joghézagok a rendelkezésekben, és hogy szükség van-e újabb rendelkezések. Next year, Mrs. Hootman is Gutman asszony, elnézést, hogy ennyire kíváncsi vagyok, de a következő év, a jövő év az januárt jelent, vagy inkább decembert? Mert itt egy sürgős problémáról van szó, és hát ezért is akartak a képviselők ennyire ragaszkodni ehhez a témához. Hogyha azt mondja, hogy december 31, akkor kicsit morcos leszek. Hogyha azt mondja, hogy január 1, akkor kap egy puszit. Tud-e valamit mondani erre? elnök úr, nem tudom, hogy ki lesz az én biztosom jövőre, új bizottság áll fel, és nehéz megmondani most, hogy ez a közlemény mikor fog megjelenni. Nyárra biztosan készen lesz, de nem tudom garantálni, hogy a bizottság ezt a programjába ilyen módon beleveszi-e akkor. Elnök. Rendben van. Kósa úr, én minden tőlem telhetőt megpróbáltam, hogy választ adjak az ön kérdésére. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pont a bizottsággal a városi mobilitásra vonatkozó cselekvési tervről szóló eszmecsere. Ahogy a koordinátorok kifejezték, a a Szavári jelentés ajánlásai alapján történik ez az eszmecsere. Nem tudom, hogy Hütmen asszonynak ez most a rossz napja-e, de ő felelős ezért a kérdésért is. Tehát önnek a, adom meg a szót a városi mobilitási cselekvési tervrel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is azt szeretném elmondani, hogy a parlament támogatását nagyon köszönjük ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A véleményünk, Hűtmen asszony, hölgyeim és uraim, ha el akarnak menni, akkor kérem ezt csendben tegyék, és kint is tágas a hely, tehát hogyha nem akarják hallani, hogy mit akar mondani a bizottságnak a képviselője, akkor kérem menjenek ki, Hütmen asszony. Köszönöm szépen. Több fontos területen is megtörtént, hogy nem tudta a bizottság és az Európai Unió a célkitűzéseit elérni. Eh, a városokkal kapcsolatban és a városi mobilitással kapcsolatban, éghajlatváltozással kapcsolatban, környezetvédelemmel, egészségvédelemmel, regionális fejlesztéssel és technológiai fejlesztéssel kapcsolatban foglalkoztunk a kérdésekkel. Az európai eh, közlekedési politikai eredményeit sem tudtuk elérni, tudjuk elérni, hogyha nem vizsgáljuk meg a városi mobilitást. Ugyanis a városi közlekedés az, Európa, az EU közlekedési rendszernek szerves része. A városi területek az eredetei és a, a célpontjai is az Európai Unión belüli közlekedési áramlásnak és a közlekedési hálózatnak. Az urbanizáció nagy kihívást jelent a közlekedés jövőjét illetően. Tavaly júniusban a bizottság elfogadott egy közleményt ezzel kapcsolatban. Ezért a középidős felülvizsgálat 2006-ban egy vitát indított azt illetően, hogy az a városi mobilitást illetően milyen hozzáadott értéket ad az Európai Unió. A zöld könyv előkészítése során az érdekelt felekkel konzultáltunk, és a zöld könyv utáni vita segített abban, hogy meghatározzuk azokat a területeket, ahol cselekvésre van szükség, és azt is meghatároztuk, hogy milyen típusú cselekvésre. Ez a vita reagálásra adott alapot, és a különböző állampolgárok és az érdekelt felek hozzájárulása azt mutatta, hogy a városi mobilitást illetően sokat várnak az EU-tól. A cselekvési tervet szeptember 30-án fogadtuk el. 20 rövid és középtávú gyakorlati lépést javasolnak, amelyeket egymás után fogunk elindítani 2010-ig. Ezen lépéseknek a nagy többségét az Európai Parlament javasolta saját kezdeményezési jelentéseiben, amelyeket áprilisban nyújtott be, és a cselekvési terv végső szövegében is tükrözik ezeket a gondolatokat. Hat téma körül szerveztük ezeket a cselek- tevékenységeket. A zöld könyvvel kapcsolatos konzultáció eredményei alapján. Ezek a különböző tevékenységek kiegészítik egymást, és más kezdeményezéseket is, amelyeket EU szinten hoztak más területeken. Felül akarjuk vizsgálni a cselekvési tervnek a megvalósítását 2010-ben, utána pedig eldöntjük, hogy további lépéseket is teszünk ezen a területen. A hat téma a következő. Az első, integrált politikáknak az elősegítése. Ennek a legfontosabb tevékenysége a fenntartható városi mobilitási terveknek az kialakítása, hiszen ez a kulcsa a fenntartható városi mobilitásnak. Aztán a fenntartható városi mobilitás és a regionális politika és e, a városi körzetben való egészség közé, köré is csoportosulnak a tevékenységek. A második téma az állampolgárok közé, ez az utasok jogaival foglalkozik a városi közlekedésben, a csökkentett mobilitású személyek, személyek segítése, jobb információ az utasok számára, hozzáférés a zöld zónákhoz, a fenntartható mobilitási viselkedés segít, segítése és az oktatás. A, hárma, a harmadik témakör a városi közlekedés környezetbarátabbá tétele meg akarjuk erősíteni a kutatást és a demonstrációs projekteket, amelyek bemutatják az alacsonyabb kibocsátási járműveket, az energiahatékony járműveket, és a külső költségek internalizálásával is foglalkozunk, és e, lesz egy tanulmány e, az városi e, árképzési rendszerekkel kapcsolatban. A négyes témakor a finanszírozást foglalja magában. Először is a jelenleg rendelkezésre álló forrásokat szeretnénk hozzáférhetőbbé tenni és jobban összehangolni. Ezen kívül elemzük, elemezzük a jövőbeli finanszírozásnak a lehetőségét is az elkövetkezendő pénzügyi tervidőszakára. Az ötös témakör tapasztalatcsere és a tudás kicserélése. Tehát olyan tevékenységek lesznek, amelyek az adatokkal és a statisztikákkal foglalkoznak, olyan tevékenységek, amelyek a bevált gyakorlatok kicserélését biztosítják a városi megfigyelő állomások területén, és könnyítjük a nemzetközi párbeszédet és információcserét. Végül pedig az utolsó témakör, a városi mobilitás optimalizálása, az áru szállítás és az intelligens közlekedési rendszerek területén. A cselekvési terv elfogadására nem várunk, inkább elkezdünk már is bizonyos tevékenységeket. Az utóbbi hónapokban több tevékenységet is folytattunk, és pedig támogatási pályázatokat írtunk ki, amely március végén zárul. Ezen kívül a hatodik szelektív projektet is elindítjuk. Aztán két tanulmányt is indítottunk. Az egyik a zöld zónákkal foglalkozik, és a már meglévő és tervezett környezetvédelmi zónákkal foglalkozik, a korlátozott hozzáférésű, és hogy bevált gyakorlatok cseréjét ösztönözzük. Ezen kívül a megfelelő egyensúlyt is szeretnénk elérni a környezetvédelmi és a mobilitási célkitűzések között. A második tanulmányik a, a jegyek és a, az árképzés kapcsolatát vizsgálja a városi közlekedésben, és a az interneten segíteni szeretnénk a hatóságokat a zöld és energiahatékony járműveknek a beszerzését illetően. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük, Hutman asszony. Itt van a Régiók Bizottsága képviseletében Albert Bohr, a régiók bizottsága ugyanis szeretne bekapcsolódni ebbe a vitába, és én nagyon örömmel eh, engedélyezem ezt, tehát a koordinátorok előtt eh, fog ő eh, felszólalni. Szőr Albert, öné a szó 5 percre. Köszönöm, Brian, sajnálom, hogy kicsit késtem. Hadd kezdjem azzal, hogy remélem, hogy az önök érdeklődésének megfelelően előre tudjuk vinni ezt az egész ügyet, és az a régiók bizottsága számára is kedvező lesz. Az elkövetkezendő hónapokban remélhetőleg megfelelő lépéseket fogunk tudni végrehajtani, jobban talán, mint az előző időszakban. A, annak idején együttműködtem a parlament raportőrével ebben a saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatban, és nem csak a jelentés elkészítésében működtem együtt, hanem a régiók bizottságán belül is odafigyeltem, hogy ezzel a témával megfelelőképpen foglalkozzanak. A régiók bizottságán belül már elkezdődött ez a folyamat, én vagyok az előadója ennek a vita anyagnak, valójában az egyik albizottságunkban jövő héten fogom bemutatni a, az anyagunkat. Február második hetére készül el a e, munkaanyag, illetve a vázlat, és áprilisban a plenárisunkon, tehát a régió bizottság a plenárisán lesz remélhetőleg elfogadva a véleményünk. Remélem, hogy jó munkakapcsolatot sikerül kialakítanom a közlekedési bizottsággal, és remélem, hogy az én véleményem, tehát amit majd én fogok írni a régiók bizottságában, az tartalmazni fog egy sor olyan kérdést, amivel önök is foglalkoznak itt remélem, hogy ezt mint egy letükrözve eh, én is tudok segítséget nyújtani eh, helyi, regionális eh, nézőpontot becsempészve ebbe a témába, te tudok segíteni az önök munkájában. Mint ahogy mondtam, valószínűleg a cselekvési terv megfelelő. Tehát a bizottság meghallgatta a régiók bizottságát, illetve a parlamentet, és ennek alapján készítette el az anyagot. Úgy gondolom tehát, hogy a legtöbb kérésünk az megtalálható a cselekvési tervben. A legnagyobb kérdés talán a szubszidiaritás. Azt gondolom, hogy a cselekvési tervről szóló jelentésben az Európai Bizottság megfelelően foglalkozott ezzel. Ez egy nagyon fontos kérdés a régiók és a helyhatóságok számára, mert kicsit vonakodtak magától a gondolattól is, hogy EU szinten foglalkozzanak a városi közlekedéssel. Tehát a szubszidiaritás éppen ezért nagyon fontos. Nos, vannak azért a cselekvési tervnek olyan elemei is, amelyet én hangsúlyosabbá tettem volna, és amikor a TREN főigazgatóságon tárgyaltam ma, akkor meg is jegyeztem, hogy a közlek- különböző közlekedési módok egymással való kapcsolódása egy olyan terület, amire koncentrálni kellett volna jobban, illetve a városi közlekedési tervek kialakítására kellett volna még jobban foglalkozni, ezzel kellett volna még jobban foglalkozni, és jobban reagálni azokra a városi közlekedési aggodalmakra, amelyek teljesen nyilvánvalóak Ezeket jobban beilleszteni a város politikába, a városfejlesztési tervekbe. Azt gondolom, hogy újra meg kell vizsgálni azt is, hogy új eszközök, adott esetben pénzügyi eszközök szükségesek-e. Szükség van tehát, hogy foglalkozunk ezzel a problémával. A városon belüli közlekedés probléma, e, és azt gondolom, hogy ez a cselekvési terv az aggodalmaink egy részére, a problémáink egy részére e, választ e, ígér nyilván segítve azokon a problémákon, amely a legtöbb tagállamban nagyon is akut. Köszönjük eh, Sir Albert, és eh, kérjük adja át üdvözletét a régiók bizottság, üdvözletünket a régiók bizottsága minden tagjának. Matthew Gross következik. Um. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. A bizottságnak szeretném megköszönni az állásfoglalást a javaslatukkal kapcsolatban, de szeretném megköszönni a régiók bizottságának képviselőjének a hozzászólását is, hiszen a vita során már hallhatunk néhány ö, olyan pontot, amely megjelent a legutóbbi forralásban is. A szubszidiaritás számunkra is nagyon fontos kérdés, és azt kell mondjam, hogy Sajnálatos módon az Európai Unióban néha arra használják ki a szubszidaitást, hogy semmit ne tegyenek, tehát ürügyként használják fel. Tehát remélem, hogy itt a jó ügyre használják majd fel a szubszidaitást. Megállapíthattam azt is, hogy ahol az EU nem ad pénzt, és jogalkotás szempontjából nem avatkozik be, akkor ott az elképzelések megmaradnak elképzelések szintjén. Ezt mi nem szeretnénk, hogyha nem határozzuk meg egyértelműen a célokat, a, fo- a for- formát, az eszközöket majd még később meghatározhatjuk. Lehet, hogy mindig beszélhetünk a tanulmányokról, de akkor nem fogunk soha se előrelépni. Konkrét támogatásra van szükség, ezért a régió bizottsága mellett a mi regionális szakbizottságunk is jó partner lehetne ebben, hiszen ez a szakbizottság eh, foglalkozik eh, a strukturális alapokkal, illetve ők tudhatják azt, hogy hogyan lehetne jobban támogatást kapni. Remélem, hogy a jövőben azokat az eszközöket, amelyeket a strukturális eh, alapokból fognak majd folyósítani, akkor remélem, hogy azokat sokkal inkább majd a mobilitásra fogják fordítani. Most, hogy ez majd olyan pénzek lesznek, amelyeket az elkülönítésből kapjuk meg, amelyeket az euróvinyetta fog majd eredményezni, ez egy dolog, de szerintem mindenképpen foglalkozni kell ezzel a témával, tehát a városok mobilitásával. További megjegyzésem, szubszidaritás ide vagy oda, mindenképpen koherensnek kell maradnunk, ezért nagyon jónak tartom azt, hogyha a közlekedési módok váltásáról beszélnek, de más témák esetében és a környezetbarát közlekedési módok esetében is nagyon fontos az, hogy egy vonalat őrizzünk meg ebben a dokumentumban, tehát meg kell határoznunk egy súlypontot az EU szempontjából, és ennek kell megjelennie a városi mobilitás kapcsán is. Tehát egy koherenciára van szükség. Első pontom tehát a szubszidaritás, igen, legyen szubszidaritás, de nem azért, hogy ez egyfajta ürügy legyen, arra ne tegyünk semmit. Másodszorban konkrét programokra van szükség, konkrét finanszírozási eszközökre, lehetnek új eszközök is, vagy új módok, új utak, és harmadik sorban pedig koherenciára van szükség. Ami pedig a fejleményeket illeti, amit itt akciótervként olvashattunk, az véleményem szerint eléggé áttekinthető, átfogó bizonyos területeken. A kérdés az, hogy mit, hogyan fogunk konkrétan megvalósítani. Nagyon fontos az, hogy ez nem maradjon csak elmélet, hanem hogy határozzunk meg határidőket is, hogy milyen, milyen célt mikorra akarjuk megvalósítani. Ennyit szerettem volna elmondani, tehát még egyszer hangsúlyozom, dolgozzunk együtt a Régők Bizottságával, remélem, hogy más témák területén is együtt tudunk majd dolgozni a Régők Bizottságával, főként olyan területeken, ahol a városok, régiók érintettek. Tehát úgy gondolom, hogy ezt el kellene mélyítenünk, ez egy nagyon jó példa volt ezen esetben, hogy ez jó lehet. De nem szabad a regionális szakbizottságról sem elfeledkeznünk, hiszen ők olyan pénzügyi eszközökről tárgyalnak, amelyekről mi itt néha nem a, a közlekedési szakbizottságban. Köszönöm szépen, Matyő. Köszönöm szépen az elnök úrnak, és köszönöm szépen a régi bizottságának képviselőjének, hogy hozzászólt. Nem szeretném azt megismételni, hogy miért fontos a városi mobilitásról szóló akcióterv, hiszen az elmúlt két évben folyamatosan beszéltünk erről. Nagyon fontos az, hogy van egy ilyen terv. Ez nagy mértékben átvette a mi elképzeléseinket, főként Szavari kollégánk elképzelését. A bizottság terve egy kicsit később érkezett, mint ahogy azt vártuk, hiszen a múlt év végére ígérték ezt, de hát most e- felejtsük el ezt a kis problémát de fontos az, hogy mennyire fogja a bizottság teljesíteni ezeket az elképzeléseket, mennyire lesz ambiciózus az Európai Bizottság, hiszen számos javaslat van ebben a dokumentumban, de mennyiségi adatokat nem fűznek ehhez. Úgy gondolom, hogy Gross úrnak igaza van abban, hogy konkrét célokra és konkrét határidőkre van szükségünk. Tehát nem csak arról kell beszélni, mikor kezdünk el valamit, hanem akkor is, mikor fejezzük be, mert csak így lehet gyakorlatilag dolgoznunk. Úgy vélem, hogy az első szakaszban prioritást kell adnunk a jó eszmecserére, a jó ötletek cseréjére. Vannak már bizonyos kiseti projektek, olyanok, amelyek a mobilitással, a fenntarthatósággal foglalkoznak, és ezeket kellene kicserélni. És az akciótervben is említették azt, hogy ehhez jó információkra van szükség az előző vitában is azt mondtuk, de itt is azt mondhatjuk el, hogy jó statisztikákra, jó adatokra, jó információkra van szükségünk, amelyeket be kell gyűjtenünk annak érdekében, hogy össze lehessen ezeket hasonlítani és hatástanulmányokat lehessen kidolgozni ezekből. Ehhez jön még az is, hogy egyfajta megfigyelő központra van szükség a városi mobilitással kapcsolatban. A bizottság egyfajta virtuális hálózatot kíván megvalósítani első szakaszban. Én ezt elfogadom, hogy ez lehet egy első lépés, de hát lehet, hogy ebből bürokrácia fog kialakulni. De minden esetre ez egy jó lépés lehet, de ezt úgy kell felfogni, hogy a városoknak ezt valóban használniuk is kell, ahhoz, hogy könnyen megtalálják az információkat. Tehát a városok felé is kell egy információkampányt folytatnunk, hogy megmutassuk nekik, hogy van egy ilyen eszköz, és hogy Európa segíthet abban, hogy jó ötleteket kapjanak más városoktól. Azt a bizottság nem mondta el, hogy hogyan próbálja meg ezt megvalósítani. A második intézkedéscsomag az a finanszírozásra vonatkozhatna, illetve az új technológiák bevezetésére. Tehát a második nagy fejezet az az, hogy hogyan tudna Európa többletértéket teremteni. Ami a pénzügyi támogatást illeti, már most is vannak lehetőségek, ezeket még jobban előtérbe kellene helyeznünk a városok számára, hogy lássák, hogy milyen finanszírozási lehetőségek vannak európai szinten. Úgy vélem, hogy a városmobilitást egyre inkább előterbe kell helyezni, főként a jövőbeli pénzügyi perspektíva tekintetében. Ezt is nagyon láthatóvá kell tennünk. A kutatás új technológiák területén koherens vízióra van szükségünk, és úgy gondolom, hogy a DJ Tran illetve a bizottság más főigazgatóságai ebben részt vehetnének. Itt be is fejezném, hogy felsoroljam azt, hogy milyen nagy prioritások vannak, és egy kérdést tennék fel az Európai Bizottság felé. Beszéltek az akcióterv végrehajtásáról, és utaltak 2012-ről, hogy ekkor lenne egy, egy értékelés, és akkor döntenének arról, hogy kell egy új akcióterv. A kérdésem az az, hogy a jelenlegi cselekvési tervben már most is elmondják azt konkrétan, hogy 2009-2010-11-ben mit fognak tenni, de a kérdés az az, hogy eh, hogyan fognak bennünket tájékoztatni majd a, az intézkedések eh, állásáról, mert ha jól értem, 2009-ben, 2010-ben kezdik meg megvalósítani ezeket a, az intézkedéseket. Lehet, hogy megállapodhatnánk abban, hogy évente egyszer itt jelentenek nekünk a dolgok állásáról, hogy hogyan állnak a beindított intézkedések, és akkor így legalább a mi szakbizottságunk egyfajta áttekintést kaphatnak. Köszönöm. Mrs. Meissner? Meissner asszony. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch ganz herzlich... Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a bizottságnak, a régió bizottságának a hozzászólását. Csatlakozni tudok az előttem szólóhoz. Nagyon fontos az, hogy konkrét javaslatokat kapjunk a cselekvési tervvel kapcsolatban, és ezeket jól is kommunikálják, nem csak felénk, hanem más érintettek irányába is, hiszen ezzel előrébb vihetnénk a városi mobilitás kérdését. Néhány pontot szeretnék fent, felvetni. Az egyik a fenntartható mobilitás. A fenntarthatóság nagyon szorosan kötődik a környezetbarát megoldásokhoz. Ez egy nagyon fontos eszköz. Úgy gondolom, hogy a teljes közlekedési politikát a környezet megóvására kell helyeznünk, és a fenntarthatóság kapcsán azon is el kell gondolkodnunk, hogy hogyan lehet megváltoztatni a társadalmat, milyen mobilitás igényei vannak az egyes embereknek. A mobilitás nem csak a belső piac szempontjából fontos, hanem a városok szempontjából is, illetve abból a szempontból is, hogy az emberek valóban jól érezzék magukat a városokban. Ezért látnunk kell azt, hogy demográfiai változás van, nagyon sok az idős ember, nagyon sok olyan ember van, akinek korlátozott a mozgási képessége, és az Európai Bizottság utalta arra, hogy ezt is szeretnék figyelembe venni, és szeretnének konkrét intézkedéseket tenni. Meg kell nézni, hogy mit lehetne jobbá tenni a korlátozott mozgásképességű emberek számára. Például, hogyan lehetne olyan menetrendeket kidolgozni, amely mindenki számára érthető, látható, például aki ne, ne, gyengében lát, az, annak számára is értelmezhető legyen a menetrend. Tehát ilyen példákat szeretnék látni, mert hogyha ilyen példák is megjelennek majd az intézkedések kapcsán, akkor az nagyon hasznos lett. A második pont, amely számomra nagyon fontos, Ezt a bizottság képviselőnek hozzászólásában hallottam. Ez az ITS, ez nem csak arra jó, hogy segítsük a közlekedés menetét, hanem ez javítja a biztonságosságot is. Tudjuk, hogy nagyon sokan meghalnak, megsérülnek évente balesetekben, ezt szeretnénk csökkenteni, úgy gondolom, hogy itt tehetnénk valamit, és erre utalni kell a cselekvési tervben, hiszen javítani szeretnénk az erre vonatkozó statisztikákat. Másik kérdésem, hogy az Open Space modell, ez milyen szerepet játszik önöknél, ez bizonyos városokban már kipróbálásra került, persze nem minden városban lehet ezt megvalósítani, de mégiscsak ö, meg lehetne ezt nézni, hogy ez mennyire járul hozzá a biztonságossághoz, tehát az ilyenfajta dolgok milyen mértékben játszanak önöknél szerepet, ez érdekelne engem. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Ja, herzlichen Dank. Um... Köszönöm szépen. Az Open Space javaslatot talán itt Brüsszelben kipróbálhatnánk, mert most már valaminek történnie kell. A döntő kérdéssel kapcsolatban a városi mobilitás problematikáját illetően mindig is beszélünk a szubszidaritásról. A jó idézőjelben aktív ország, városokat békén hagyjuk, hiszen ők maguktól is tudják ezeket, és más városok is azt mondják, hogy mi is nagyon fejlettek vagyunk, nagyon jól tudjuk ezt intézni és így a szubszidiaritás akadályá válik. Hogyan lehetne a témával úgy bánni, hogy a jókat ne fékezzük le, tehát azokat a városokat, amelyek innovatívak, és új modelleket fejlesztenek ezeket ne akadályozzuk, de azok a városok, amelyek nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, azokat hogyan lehetne motiválni. Ez a döntő pont, Nagyon jó az összeállítás, amit a bizottságtól kaptunk, de konkrét időpontok, célok nélkül semmi nem fog változni. Én ettől félek, hogy azok, akik most le vannak maradva, azok nem fogják leküzdeni ezt a lemaradottságot, hanem a továbbiakban sem fognak semmit se tenni. Hogyha meg akarjuk oldani a városi problémákat, akkor minden állampolgár számára pozitív hatással kell járnunk, nem csak azon városok számára, akik már jó modelleket kifejlesztettek. Ezért számomra a fő probléma az az, hogy hogyan lehet a szubszidiaritás ellenére is, vagy a szubszidiaritással együtt, hogyan lehet rávenni azokat a városokat, amelyek semmit nem tesznek, vagy rossz intézkedéseket tesznek, hogyan lehet őket rávenni arra, hogy másképp járjanak el. Ezt szeretném hallani a bizottságtól, hogy mit szeretnének itt tenni ezen a területen. Hogyha jó példákat mutatunk be, az nem elegendő. Mondhatják azt, hogy ez mindenhol jól működik, de nálunk piripócsol, ez biztos nem fog működni. Minden város ezt fogja mondani, akkor hogyha ösztönözni próbáljuk őket. Tehát hogyan lehetne ezt a problémát megoldani, hogyan lehetne mégis ösztönözni ezeket a városokat, hogyan lehetne tehát tovább haladni itt. Úgy gondolom, hogy ez lenne a döntő kérdés számomra. Megfelelő időpontok, célok nélkül nem fogunk semmit sem elérni, hogyha túlságosan általánosak a célok, akkor nem igazán tudjuk majd 2012-ben eldönteni azt, hogy sikerült -e elérni valamit, vagy nem. A legnagyobb problémák a közlekedés kapcsán a városokban merülnek fel, és itt szerintem nagyobb ambícióra lenne szükségünk. Köszönöm. Thank you, Mrs. Foster. Köszönöm szépen, Foster asszony. Yeah, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon érdekes dokumentum. Úgy tűnik, hogy mindent szeretne megoldani, de hát ez azért nem nagyon realista. Először átolvastam, és azt a benyomást tette számomra, hogy ezek olyan kérdések, amelyekre tíz évvel ezelőtt mi már eszmecserét folytattunk. A szubszidiaritással kapcsolatban én nyilvánvalóan az, az együttműködés mellett vagyok, és tudjuk, hogy amikor összeülünk, akkor a bevált megoldásokat megvizsgáljuk, tehát ami működött egyik helyen, az lehet, hogy működik a másik helyen is. Ezek az érvek nagyon régi érvek. Na mindesetre végigolvastam, és nem akarok igazán gonosznak hangzani, de tulajdonképpen meglepnek a különböző megjegyzések együttműködés. Hát persze, hogy ez együttműködésre szükség van, de amikor az ember elolvassa, akkor egyrészt azt látjuk, hogy jó, hát ez itt egy szubszidiaritás kérdés, mondja a bizottság, de aztán akkor ugyanakkor azt mondja, hogy mi, mégiscsak mindenbe bele szeretnénk mi is avatkozni. Persze a partneri kapcsolatokra is szükség van, de hát mit is jelentenek ezek valójában? Hogyha megnézzük az egyes témakört a negyedik oldalon az integrált megközelítés az nem csak a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére szükséges. Hát, de hát ezt mind tudjuk, hát erről beszélünk, amikor a tervezésről van szó. A helyi hatóságok erről beszélnek. Igen, persze. De hát akkor, akkor minek beszélni megint csak róla, hiszen ez a helyi hatóságoknak, a nemzeti kormányoknak a hatáskörébe tartozik. Az ötödik oldalon a hármas témakör, cselekvési témakör, Nyilvánvalóan itt a közlekedési bizottságról van szó. A bizottság támogatja a partneri kapcsolatok kialakítását a környezetvédelem szemporáján, területén, és különböző stratégiák, a táplálkozás, a, a súlyo, túlsúlyosság és a többi, ezeken a területeken szeretne előrelépni. Tehát nem tudom, hogy itt akkor miről is van szó. Ez itt egy dokumentum, amely a városi mobilitásról szól, és nyilvánvalóan az, hogy az emberek mit csinálnak a városokban, az egy fontos kérdés, de igazából nem értem, hogy ezek a kérdések mit keresnek itt ebben a kontextusban. Azért említem ezeket a kérdéseket, mert valóban fontos egy jó vita, hogy milyen lépéseket tegyünk a kérdé, az árképzés, a díjak, stb. Minden itt van a hetedik oldalon. Nem is tudtam, hogy van a jogosítványoknak egy szabályozási bizottságban. Ez azt jelenti, hogy megtanítjuk, hogy hogy lehet vezetni úgy, hogy ne fogyasszanak az emberek túl sok benzint. Hát ezek azok a kérdések, amik felvetik bennem a kérdés, hogy miről is szól ez a dokumentum a szubszidatrásról valóban tarthatunk jó megbeszélést, az együttműködésről is, de itt egyáltalán nem látjuk világosan, hogy mik a célkitűzések. Mi tudjuk, hogy mit akarunk, mit szeretnénk egy ilyen dokumentumban látni, de ezeket nem találom ebben a dokumentumban. Tehát igazából hát azt mondják, hogy ez egy cselekvési terv, de hát ez mindenkinek szól, mindenről. Tehát amikor a közlekedési bizottsághoz jön valaki, akkor mit mondunk a mi szerepünkről a közlekedésben, amit még eddig nem végeztünk el? Például ez lehetne egy külön irányelvtervezetben, mint az áruszállítás és az ITS és a többi. De hát ez itt, itt úgy nézem, hogy sötétben tapogatózunk. Nem viccelek itt, csak egész egyszerűen felteszem a kérdést, hogy mi ez a dokumentum, mit olvasunk, miről szól ez. Köszönöm. Vice President Van Dalen. Van Dalen, Voorzitter, ik denk dat het onderwerp van de subsidiariteit... Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy a szubszidiaritás kérdése az valóban nagyon fontos, és eh, én is csatlakoznék ahhoz, amit eh, Forster asszony mondott. Tíz évvel ezelőtt valóban én is ott ültem, eh, asszisztensként, akkor egy képviselő asszisztense voltam tíz éve, és már akkor is foglalkoztunk ezzel a témával. Az egyik első vita volt, illetve rögtön fölmerült az is, hogy hogyan kapcsolódik a szubszidiaritáshoz ez az egész kérdés itt európai szinten. Tehát ez egy nagyon fontos téma. És az is nagyon fontos, hogy a legjobb gyakorlatokat, a legjobb példákat megoszthatjuk egymással, megoszthassuk egymással, mondjuk az interneten keresztül. A helyhatósági tanácsokban, testületekben Például tudnák az emberek, hogy van egy weblap, amely a legjobb gyakorlatot, a legjobb tapasztalatot tartalmazza, és amely az ő városukban is felhasználható, hogyha éppen úgy akarják. És így akkor a legjobb gyakorlatot kiválaszthatnák. Én szerintem nem kell annyira aggódnunk a városok struktúrái miatt, hiszen Nincs olyan város Európában, mint San Francisco, ahol nagyok a szintkülönbségek. Úgy gondolom, hogy a legjobb gyakorlatokat mindenhol meg lehet valósítani. Hollandként én mindenképpen kiállok a bicikli használat mellett. Különböző tesztekből már kitűnt az, hogy mindig a biciklivel lehet a legjobban, leggyorsabban eljutni mindenhova a városokban. Tehát úgy gondolom, hogyha interneten megjelenítjük ezeket a legjobb gyakorlatokat, akkor rá lehet venni az embereket arra, hogy a biciklit használják. Igen, a szubszidatásra szükségünk van, de ezt nem kell túl, túlzásba vinni, a legjobb gyakorlatokat kell kicsérelni, és majd a önkormányzatok eldöntik azt, hogy melyeket használják fel. Mrs. Hütman, you to reply? Mert asszony, kíván erre reagálni? Ještě mohu... Eh, Mrs. if you could hang on a minute for Mrs. Pillanat. Még egy képviselő. Köszönöm szépen, de nem hallottam, eh, hogy kijön. Szeretném a tapasztalataimat megosztani önökkel. Én részt vettem az Európai Mobilitási Héten, amelyek eléggé elszügetelt erőfeszítések voltak. A, még az aktívebb városoknak a találkozói is, például mint Brüsszel és más városok, azért nem volt eléggé meggyőző. Tehát a cselekvési terv az nyilvánvalóan elegendő motivációt tükröz, de sajnos szükség van aktívabb politikusokkal, amelyek a szállítási járművek vagy közlekedési járművek számának növekedésével szembeszállnak. E, és figyelembe kell venni a valóságot, e, a tömegközlekedési e, eszközök területén is. A Szubszidiaritás pénz nélkül nem lehetséges. Ezért fontos, hogy legyenek olyan eszközök, amelyek a pozitív erőfeszítéseket segítik nagyon fontos, hogy a különböző tagállamokban az infrastruktúrák szintjét növeljük, ugyanis ez a különböző tagállamokban különböző szinten van. Ezért én támogatom azt, hogy megerősítsük a finanszírozási eszközöket, hogy e, a különböző infrastruktúrát, a, bit, a kerékpár infrastruktúrát és e, tömegközlekedési infrastruktúrát, stb. E, erősítsük szemben az autóközlekedéssel. Azt, mondja, most már tényleg ön jön. Köszönöm. És köszönöm ezt a vitát is. Először is hadd mondjam el, hogy az Európai Bizottság annyiszor jön el ide, ahányszor önök kívánják, évente egyszer vagy kétszer, hogy jelentést tegyünk a cselekvési terv alakulásáról. Második megjegyzés. Örülök annak, hogy El Kadraui úr említette az együttműködést a többi főigazgatósággal, mert ez egy olyan dosszié, amelyel kapcsolatban mi egyébként együttműködünk már az előkészületek során is a bizottság számos főigazgatóságával, vagy több főigazgatóságával, és ez a nagy öröm például a vidékfejlesztési, illetve regionális fejlesztési főigazgatósággal, mert kapcsolódik ez az egész téma a strukturális alapok felhasználásához például, illetve a városfejlesztésekhez. Együttműködünk a kollégákkal a környezetvédelmi bizottságban, bocsánat, főigazgatóságon, az energia főigazgatóságon, és természetesen a Kutatási Fejlesztési Főigazgatóságnál dolgozó kollégákkal is együttműködünk, mert a keretprogramok pénzei is érintettek. A szubszidiaritást itt sokszor említették. Hadd tisztázzam a dolgot. A szubszidiaritás nem azt jelenti, hogy az Unió semmit nem tesz. Mi úgy gondoljuk, hogy jelen helyzetben a megfelelő lépés, megfelelő eszköz az ösztönzés, mégpedig azért, mert helyi szinten tudják a legjobban eldönteni, hogy mit akarnak. Tehát a bizottságnak az a feladata, hogy bátorítsa a városokat, arra bátorítsa, hogy klímaváltozás, közegészségügy, zsúfoltság felszámolása, közlekedési rendszerek hatékonysága területén eh, különböző kezdeményezéseket tegyenek, illetve a másik feladat a bizottságnak, hogy információval, pénzeszközökkel, adatokkal, legjobb gyakorlatok kicserélésének lehetőségével támogassa azokat a városokat, amelyek hajlandóak ezen a területen előrelépni. Meglepve hallottam, hogy a cselekvések, illetve a tevékenységeink nem eléggé konkrétak. Nos, persze nem teljesen részletezettek, e, de hadd mondjam el, hogy 2500 25 ezer leütés a, a korlátja egy ilyen beadványnak, és nyilván nem tudjuk kidolgozni ezeket a e, megfelelő mértékben. Volt, aki azt mondta, hogy a régi érveket melegítünk fel újra, és semmi újat nem mondtunk. Nos, természetesen a bizottság nem most először nyúl ehhez a témához. Szerintem a városi mobilitás már 95 óta napi renden van, tehát tényleg nem új. Ami új, az az, hogy most először egy koherens keretbe helyezzük mindazokat a tevékenységeket és cselekvéseket, amelyeket ezen a területen követni és kialakítani eh, kívánunk. Ezt gondolom, hogy ez a koherens keret és eh, előadásmód vagy prezentáció, ez eh, elősegíti majd további tevékenységek elvégzését ezen a területen. Nagyon sajnálom, hogy nem minden volt teljesen érthető, és az is meglep, hogy az angol szöveg nehezen érthető, mert az angol szöveg készült el először, tehát annak kell a legvilágosabbnak lenni, mégis, és éppen ezért éppen ezért elnézést is kérek a többi nyelvi változat olvasóitól, mert bizonyos fordítási hibákat még nem javítottunk ki. Tehát minden nyelvi problémát még nem sikerült fel számolni, de azt gondolom, hogy az angol nyelvi változat, mivel az az eredeti, ezért elég olvasható és érthető kell, hogy legyen. Nos, ami a bicikli, illetve használatot, illetve gyaloglást illeti, nos, ezek alternatív közlekedési módok, ezekre is odafigyeltünk, és hadd mondjam el, hogy a projektek közül három, amelyet bejelentettem itt a bevezetőmben, a hat közül három, vagy csak a kerékpározás és gyaloglás témakörébe tartozik, vagy pedig a kerékpározás, gyaloglás és tömegközlekedés témakörébe. Tehát mindenképpen ez valóban egy prioritásunk. Volt egy kérdés a csökkentett mozgás képességű emberekkel kapcsolatban. Messner asszony figyelmét akarnám fölhívni az ötös pontra, és hadd mondjam el azt is, hogy az utazási információk a hatos pontnak megfelelően a vakok számára is hozzáférhetőek lesznek hamarosan. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Hükman asszony. És köszönjük a nagyszerű eh, munkáját. Eh, jól állta a sarat, hogy egy idiomával zárja. Nos, a következő napirendi pontunk 17 óra 15-kor a koordinátorok ülése, tehát elnapolom az ülést 17 óra 15 percig. Köszönöm Sir Albert Bornak, hogy átjött hozzánk a régiók bizottságából, és eh, koordinátorok ülésére 5-15-kor kerül sor.